Ladies and gentlemen, I think we should start, because otherwise we will end up in... Uh, Hölgyeim és uraim, szerintem kezdjünk. És mindenek előtt üdvözlök mindenkit ezen a szép reggelen. Emlékezzetek arra, hogy az internetre megy ki az ülésünk. Üdvözlöm Önöket a Belső Piaci Szakbizottság ülésén, és először is az első napi rendi ponttal kezdjük. Ez a CEE e jelzéssel ellátott műtrágyák. Gáli Perc Ildikó tartja a első felszólalást. Köszönöm. Fán, elnök asszony, először is engedjék meg nekem, hogy kifejezem az örömömet és köszönetemet, hogy ez a komplex anyag, ez a kiváló jelentéstervezet eh, megtárgyalásra kerülhetett és napirendre kerülhet éppen most. Eh, mint képviselőtársaim is tudják, ez a eh, jelentés a körforgásos gazdaságra vonatkozó csomagnak az egyik legfontosabb jelentése. E jelentés új szabályokat kíván bevezetni a szerves és organikus termésnövelőkkel kapcsolatban az a célja a jelentésnek, hogy a körforgásos gazdaságot ösztönözze, ezáltal a globális versenyképességet növelje, elősegítse a fenntartható fejlődés, és nem mellékesen új munkahelyeket is teremthessen és hozzájárulhasson ehhez. Az uniós gazdálkodók ma elsősorban olyan trágyákat használnak, amelyek importforrásból származnak és nagyon energiaigényes ezeknek a e, átalakítása. úgy érzem hogy itt mindenféleképpen változásra van és változtatásra van szükség. a javaslataim olyanok hogy a problémákból lehetőségeket szeretnék e, kovácsolni a gazdálkodók és a e, vállalatok számára E, a rendelet és a módostási javaslataim pontosan szabályozzák azt a folyamatot amelynek során a terméket nyersanyaggá alaktják át hogy aztán termésnövelő termékek gyártásában használják. ebben a tervezetben meghatározom azokat a biztonsági minőségi és cmkézési követelményeket amelyeknek minden termésnövelő termék esetén meg kell lenni hogy az Európai Unió belső piacán teljes körűen forgalmazhatók legyenek. Tehát a gyártók csak akkor használhatják a CE jelölést, ha bebizonyítják azt, hogy a termékek eleget tesznek ezeknek a követelményeknek, és hogy a termékekben található szerves és mikrobiális szennyezőanyagok, fizikai szennyeződések nem érik el a meghatározott határértéket. természetesen tudom azt hogy ezek a határértékek generálják a legnagyobb vitát e rendelet kapcsán és e, el szeretném képviselőtársaimnak mondani mint ahogy számos alkalommal már írásba is ezt jelöztük, hogy e, ezek a kérdések a szakbizottságunk hatáskörén kívüleső eső kérdések hiszen az elnökök értekezlete E, döntése alapján ez a kérdés az MV szakbizottság kompetenciájába tartozik. Aki esetleg nem e, tudná pontosan most a e, számokat, az Európai Bizottság javaslata értelmében a lehető legmagasabb szintű talajvédelem biztostása érdekében az új szabályok a trágyák valamennyi tpusára alkalmazandók lennének és a rendelet meghatározza a foszfortrágya maximális kadmium tartalmát ez a határérték három év elteltével 60 mg per kilogramról 40 mg per kilogramra csökkenne és 12 év elteltével 20 mg per kilogramra csökkenve így mérsékelve az egészségügyi és környezeti kockázatot E, nyilván a envi raportőre e, elisabetta gardini e, képviselőtársunk azon munkálkodik hogy a lehető legjobb kompromisszumot elérje ebben a kérdésben. én inkább a belső piacot meghatározó pontokról szeretnék nagyon röviden beszélni az első a harmonizáció kérdése mivel néhány termésnövelő termék csak kis mennyiségben kerül gyártásra vagy nem nagyon forgalmazzák a határokon túlra javaslatom értelmében a gyártók megválaszthatják hogy terméküket ellátják e ce jelöléssel vagy sem. az első esetben amikor ellátják a terméket akkor egységes európai szabályok szerint szabadon forgalmazhatókká válnak a teljes belső piacon mg a második esetben a kölcsönös elismerés elve értelmében tagállami szabályok szerint kereskedhetnek. a bizottság gy eh, be tudja tartani a minőségi jogalkotás és a szubszidiaritás elvét is. ez az opció az én támogatásomat teljes mértékben élvezi és azt remélem hogy az árnyékelőadó képviselőtársaim is hasonló álláspontok lesznek a tervezetben lefektetett javaslataim mindegyik eh, a eh, termékszabályozásra vonatkozó új jogalkotási keretnek megfelelően korszerűsti a megfelelőségértékelést a piacfelügyeletet és a termésnövelő termékek szélesebb körét eh, fedi le ebbe beleértem a másodlagos nyersanyagokból gyártott képkat is és a közérzek védelme érdekében határértéket állapt meg a nehézfémek és a szennyező anyagok termésnövelő termékekben való előfordulására. a megközeltésemnek az a célja hogy az ilyen termékek a belső piacon eh, ne érhessenek el egy kritikus tömeget. a nem harmonizált trágyákra vonatkozó kölcsönös elismerés rendszere nagyon nehéz volt a múltban nehézkes volt a használata miközben a termék harmonizációs jogszabály hatékonyan biztostotta a szervetlen trágyák belső piacra való jutását. úgy vélem hogy a termésnövelő termékek jelenlegi a bizottsági javaslatban szereplő meghatározása alkalmas arra hogy összezavarja a mezőgazdasági termelőket vagy legalábbis nehéz helyzetbe hozza őket mivel különféle eltérő funkciókkal és tulajdonságokkal rendelkező terméket foglal magába ezért nagyon világos különbséget kell tenni a trágyák tehát olyan termékek amelyek tápanyaggal szolgálnak a növények növekedéséhez és más tpusú termékek talajjavtó eh, termékek és biostimulánsok között amelyeknek különböző funkcióik vannak például a növények eh, bizonyos funkcióinak a stimulálása vagy a hatással vannak a eh, talajra. a javaslatom továbbá kötelezettségeket állapt meg ezeken túl a gazdasági szereplők számára is annak érdekében hogy megvalósuljon az egységes piac amely nagyon fontos közérdekeket is biztost mint a biztonság közegészség és környezet védelme. E, azonban ezeket a célokat kevésbé megterhelő intézkedések révén kell teljesteni az ágazaton belül e, az innováció és a munkahelyteremtés akadályozásának elkerülése érdekében. ezért fontosnak tartom a javaslat oly módon történő kiigaztását hogy a gazdasági szereplőknek a kötelezettségei arányosak legyenek a rendeletben megfogalmazott eh, célkitűzésekkel a szükséges mérték túllépése nélkül. fontosnak tartom hogy a címkézés esetén eh, egyértelmű és átfogó címkék kerüljenek meghatározásra amely tartalmazza a rendelkezésre álló eh, tápanyagokról és azok oldhatóságáról szóló valamennyi információt. ezt nagyon fontosnak tartom a gazdálkodók számára ahhoz hogy megfelelően fel tudják mérni a termékek agronómiai hatékonyságát és az általuk termesztett növények igényei valamint a talaj és az időjárás feltételeinek és jellemzőinek megfelelő terméket tudják eh, kiválasztani. ez fontos a hatékonyság és a környezetre nézve is. összefoglalásul úgy vélem hogy a javaslat a administratív terheknek a egyszerűsödésével és csökkenésével jár a termésnövelő termékek azon gyártói számára amelyek a belső piacon több nemzeti területen nemzeti piacon is jelen kvánnak lenni miután az e piacokra való jutás a továbbiakban nem fog a kölcsönös elismeréstől függeni. ugyanakkor elkerülheti azt hogy kizárja vagy korlátozza azon gyártók piacra jutását amelyek nem kvánnak megfelelni az uniós szabályoknak mivel nyitva hagyja a lehetőséget a nemzeti szabályok alá eső nemzeti piacok eléréséhez vagy éppen a kölcsönös elismerés révén a határokon átnyúló tevékenységek során. nagyon fontos eleme még a jelentésemnek a felülvizsgálati záradék úgy gondolom hogy akaratunk ellenére sem tudunk jelen információk alapján mindent lezárni Eh, vannak pontok amelyeket újra kell eh, nézni újra kell vizsgálni a jövőben ezért a felülvizsgálati záradékot nagyon eh, fontosnak tartom gondoljunk csak a kadmiumszint meghatározására hogy ez mennyire, mennyire megosztja a stakeholdereket és a képviselőket. szeretném leszögezni végül hogy nem az a célunk hogy a piacokat tönkretegyük vagy vállalatokat tegyünk tönkre éppen az a célunk azon dolgozunk az a javaslatom célja is hogy mindenkinek jobb legyen tehát én a jó szándékot a jó célt látom ebben a rendeletben és ebben a e, megfogalmazásban viszont azt sem szeretném elfedni hogy például a kadmiumot kivonó úgynevezett dekadminizációs eljárás még jelen pillanatban gyerekcipőbe jár és azt gondolom hogy az európai gyártókra ha úgymond rákényszerítjük ezt az eljárást akkor biztosítani kell hozzá a lehetőségeket is gondolok itt például a pénzügyi alapra a pénzügyi forrásra. ez is a javaslataim között szerepel. viszont ha rendelkezésre áll a technológia és megfelelő forrás van akkor biztos vagyok benne hogy lesznek beruházók és akkor érdemes újra gondolni majd hogy éppen hol tartunk ezért fontos számomra a jelentéstervezet felülvizsgálati záradék része. tisztelt elnök asszony ezeket tartottam fontosnak remélem sikerült összefoglalni a legfontosabbak sajnos ez egy nagyon technikai jellegű dosszié ezért eh, kénytelen voltam eh, bizonyos részletekre eh, kitérni. természetesen várom a észrevételeket javaslatokat a shadow raportőrök és képviselőtársaim részéről. köszönöm szépen! So, Nicola Dante. Nikola Dante, hogyha fel akarnak szólni, kérem, akkor iratkozzanak fel. Mark Tarabella nevében szólok fel, aki sajnos nem tud jelen lenni, árnyék előadó. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak, elnökasszony. Felolvasom a levelet. Sajnálom, hogy nem lehetek ma jelen, de örülök, hogy részt vállalhattam ebbe a munkába. Köszönöm. Nikola, nagy, nagyon nehéz hallani, nagyon, nagyon, nagyon nehezen jön be az angol tolmácsolás, valami zavar lehet. Tehát ez a javaslat egy csomag része, és pedig eh, a körforgásos gazdasággal foglalkozó csomag része. Nagyon lényeges az, hogy bizonyos alapanyagokat megfelelő módon újra hasznosítsunk, és pedig olyan anyagokat, amelyeket hulladéknak tartottunk a múltban. És jelen jelentés tervezet is szerves részét képzi a körforgásos gazdaságnak. Tehát csökkenteni kell a hulladékot, illetve minél nagyobb mértékben újra kell hasznosítani. Különféle szakbizottságok foglalkoznak többek között az IMCO, az NV és az AGRI. Nagyon lényeges, hogy eh, megfelelő módon definiáljuk eh, a kadmium határértékeket. Ez az ENVI szakbizottság illetékessége, nem a miénk, és éppen ezért szerintem nem is kellene foglalkoznunk vele. Ami az IMCO, a mi szakbizottságunk eh, kompetenciáját illeti. Mindenekelőtt köszönöm Ildikónak ezt a kiváló munkát, hiszen eh, nagyon jó alapot képez a további munkák számára. Úgy gondolom, hogyha az egyensúlyt szeretnénk fenntartani az innováció és az egészség megőrzések között, akkor ez az egyik legalapvetőbb szempont ebben a jelentéstervezetben. Nagyon fontos az, hogy megfelelő nyomonkövetést is alkalmazzunk. A tíz éves határidő a katalogizálás számára szerintem nem túlzott, hiszen nagyon fontos az átláthatóság szempontjából, és hogy megfelelő mennyiségű információt kaphassunk. Itt szeretnék majd módosítókat benyújtani. Az árnyék előadók első ülésén is megegyeztünk abban, hogy nagyon sok olyan pont van, amiben megállapodhatunk, megfelelő irányba indul a jelentés. Örülök az együttműködésnek, és remélem, hogy a következő hetekben egy nagyon jó kiegyensúlyozott szöveget kapunk majd. Edward Szaszák. Köszönöm szépen, elnök asszony. Volt egy kiváló munkamegbeszélésünk, és ennek során a többi szakbizottság. A többi szakbizottság véleményét is hallhattuk. Köszönöm az előadónak és a többi képviselőnek, aki vállalta a munkát. A kadmium tartalom a mi szakbizottságunk kompetenciáján túlmutat. Én úgy gondolom, hogy a javaslatok restriktívak és negatív következményekkel járnak majd az ipar számára. Gardini asszony álláspontja azonban pozitív érzéseket kelt bennünk, és remélem, hogy pozitív megoldást találunk a problémán. Most áttérek a jelentésre. Én amellett vagyok, hogy egyszerűsítsük a jelenlegi jogszabályokat, és az iparra nehezedő terheket is könnyíteni kell. Ennek érdekében pedig konkrét lépéseket kell tennünk. Megkérném az előadót, hogy a 20-as cikket részletesebben vázolja. Én úgy gondolom, hogy az E melléklet hetes pontjában is megvan ez. Tehát nem tudom, hogy a jelentést egy évvel azután kell megírni, hogy a rendelet hatályba lépett. Igazából az a kérdés, hogy hogyan működik a piac, szerintem nem lehet reprezentatív vizsgálattárgya ilyen rövid időn belül. Mindenképpen eh, a minőséget kell garantálnunk. Tehát a biostimulánsok témaköre nagyon sokféle van a piacon, ezen kívül a mikroorganizmusokat is megemlíteném, amelyek máshogy is máshogy működnek különféle földrajzi helyszíneken. Ezek a stimulánsok máshogy működnek a laborban, és igazából a terepen nem igazolt, hogy ugyanúgy viselkednek, mint a laborban. Ezen kívül növényvédőszerekről is szó van, különféle műtrágyákról, trágyákról, és azokat a termékeket, amelyeket kétszer fel lehet használni, a tagállamok kompetenciájában kell hagyni. Szeretném megkérni az előadót, hogy ossza meg velünk véleményét a kettős funkciói biostimulánsok tekintetében. Természetesen benyújtok majd módosítókat ehhez a témához. Szeretném még egyszer megköszönni ezt a jelentős hozzájárulást az előadó részéről, és köszönöm, hogy bemutatta álláspontját. Remélem, hogy a munkacsoportban tapasztalt nyíltság folytatódik majd, és lehetővé teszi, hogy megfelelő kompromisszumokat érjünk el. Köszönöm. Kaya Kalas. Köszönöm szépen. Köszönjük a jelentéstevőnek is ezt a jelentést. A termék, növelő termékeknek a piaca nagyon gyorsan fejlődik, és innovatív termékek, mint a biostimulánsok is megjelennek. Ugyan ezen kívül új források elsősorban a hulladék vagy melléktermékekből. Ezek nagyon sok haszonnal járhatnak, mivel a hatékonyságát növelik a gazdaságnak és a körforgásos gazdaságnak ennek a rendeletnek eh, támogatni kell ezeket a változásokat. Épp ezért üdvözlöm ezt a jelentést, és magam is benyújtok majd módosításokat, hogy ezeket a célokat könnyebben elérjük. Van egy aggályom is, a normákat, a szabványokat illetően, amelyeket a termékes növelő termékekre alkalmaznak. Ezt említettem már az árnyék jelentők tanácskozásán. A bizottság közös specifikációkat akar elfogadni a 13-as cikknek megfelelően. Ezek a közös specifikációk a jogszabályokban is konformitást kellene, hogy biztosítsanak, tehát harmonizált szabványokat. Tehát nem tudom, hogy ezt a célt elérjük-e. A szabványoknak ugyanis valamilyen alapvető cél feltételeknek is meg kell felelni, mint a civil szervezetekkel való együttműködés. Amikor a bizottság elfogadja ezeket a specifikációt, akkor nincsenek kötelezettségei. A parlament is javasolhatja a harmonizált szabványokat, hogyha nem felelnek meg a jogszabályi kritériumoknak, ugyanakkor nem javasolhat közös specifikációkat Épp ezért eh, szeretném, hogyha ezt, ezeket olyan esetekre eh, használjuk, ahol nincsenek eh, szabványok, de ez azért nem oldja meg az alapproblémát. Épp ezért ennek a megoldását várom. Köszönöm szépen, és előre várom az együttműködést. Van-e még más, aki hozzá szeretne szólni? Én is szeretnék azért hozzáfűzni valamit, vagy van még valaki? Mégiscsak. Tessék. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. A vegyipar fontos ágazata az európai gazdaságnak, épp ezért egy kicsi aggaszt, amikor az Európai Bizottság javaslatait megnézem. Ugyanis jelenlegi formájában 80%-a az európai termelésnek, amely több ezer munkahelyet teremt, azoknak számára fontos, hogy például a kadmiummal való fertőzést azt elkerüljék és aztán az ásványi és a szerves trágyák közötti különbséget is figyelembe kell vennünk. Ugyanis a foszfor termékeknek a használata azt jelenti, hogy ezek drágább trágyát jelentenek, műtrágyákat, és ezzel drágábbak lesznek az élelmiszerek is. A növényvédelmi termékek nagyon komoly kínai versennyel kell, hogy szembenézzenek, épp ezért én a termelők oldalán állok. A jelentést illetően vannak olyan problémák, amelyek akkor jelennek meg, amikor a piac nem tud az innováció felé fordulni ilyenkor nem mesterséges ösztönzőkre van szükség, hanem minél kevesebb jogszabályra. Épp ezért a, az én módosítóim ilyen irányba mutatnak. Az integ, a belső piac integrált szerepét meg kell ugyanis őrizni. Köszönöm szépen. Most akkor a bizottság képviselője de énnek, én is szeretnék valamit hozzászólni. Nagyon érdekes a jelentéstevő hozzáállása, tehát hogyha határokon átnyúló kereskedelemről van szó, akkor korlátozásokkal kell szembenéznie a kereskedőknek. A belső piaci bizottságban már megvizsgáltuk, hogy a különböző talaj és termény típusok, azok milyen fajta, különböző fajta trágyákat igényelnek, ennek megfelelően különbözőek a terméshozamok is, stb. Tehát úgy láttuk, hogy különböző kölcsönös különbségek vannak azt illetően, hogy hogyan használták ezeket a terményeket, termékeket, bocsánat ez érthető volt, tehát épp azért ugye az MV, amely felelős a kadmium használatáért, meg a mi bizottságunk, akiknek azt kell megvizsgálni, hogy hogyan használják fel ezeket a piacon, azzal kerülnek szembe, hogy egészen különböző típusú megközelítések vannak. Tehát nagyon ahhoz képest, amit én korábban láttam. Tehát nem tudom, hogy ezeket a rendelkezések hogy tudják majd nyomon követni, hogyan lehet foglalkozni ezekkel a különböző területekkel, különböző terményekkel, különböző hozamokkal, stb. Ugyanis a piac alapvetően különböző. Akkor a bizottság képviselő, képviselője Carlo Pittinelli. Tisztelt képviselők! Köszönöm szépen, hogy alkalmat biztosítottak arra, hogy én felszólalhatok a termésnövelő termékekkel kapcsolatos rendeletekről. Mint ahogy már hallottuk, ez egy nagyon összetett anyag, és ezzel kapcsolatban sokat lehetne mm, mondani, de itt megpróbálom ezt összefoglalni. A bizottság javaslata egy mondattal összefoglalkozott az egységes piachoz való hozzáférésnek eh, egyszerűsítése a termésnevelő eh, termékekkel kapcsolatban, a másodlagos anyagokból származókkal, és az állat és az emberi egészségre figyelve. Az új eh, szabályozó kerületnek meg kell könnyíteni a termésnövelő termékeknek az egységes piacra való jutását. A CE termésnövelő termékeknek az elismerését megrövidíti, elismerési folyamatát megrövidíti. Ugyanakkor szeretnék emlékeztetni arra, hogy a nemzeti tanúsítások továbbra is lehetőségek maradnak. Tehát ezek az új jogszabások lehetővé teszi az egész Európai Unióban a termésnövelő termékek forgalmazását egyetlen tanúsítással. De hogyha a nemzeti termelést tovább szeretnék folytani, vagy csak néhány tagállamban szeretnék piacra vinni a termékeket, akkor a jelenlegi rendszerrel folytathatják a nemzeti tanúsításokat felhasználni. Tehát e, ez a két rendszer egymást kiegészíti, és nem szeretnénk helyettesíteni az egyiket a másikkal, csak új e, e, alkalmakat szeretnénk a termelők számára biztosítani. Ezt nem szabad elfelejteni az egyszerűsítést nem fogja károsítani az emberi és az állati egészséget. És ezért a CE piaci termésnövelő termékek számára meg akarjuk hozni azokat az eredményeket, amelyeket keresnek az emberek. A bizottság eh, a szennyező anyagokat illetően megoldást szeretne találni. És a eh, rendelet az első eh, kézzel fogható tervezet a körforgásos gazdaság számára. A bizottság belevette azokat a termésnövelő termékeket is, amely másodlagos nyersanyagokból származ, származnak. A bizottság úgy látja, hogy mindegyik módosított E, ezeknek az elveknek megfelelően kell e, kiértékelni azért, hogy következetesek legyenek a javaslatok. Most e, az előzetes nézetünket szeretnénk ismertetni, de szükség van belső vitára a bizottságon belül is ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, a jelentéstervezőtet, ugyanis vannak már olyan módosítók, amely a bizottság javaslatát tovább javítják. Például a közös terminológiát használatát illetően, amikor ásvány kifejezést használnak a szervetlen helyet. Ezt elfogadja az értékeli majd a bizottság. Ezen kívül az ásványi trágyáknak a fogalmát is üdvözlünk, mivel ezt, és mi ezt szeretnénk támogatni. Vannak olyan módosítók, amelyek az administratív korlátokat is eltörlik például az öt évre csökkentés a tíz évet jelenten is elfogadható. Közben vannak olyan módosítók, amely a biztonságot veszélyeztetek, különösen a, a szennyező anyagoknak a maximális értékét illetően, amikor a szándéknak megfelelően használják a trágyákat. Nagyon fontos, hogy a gyártók figyelembe vesz, vegyék azt, hogy milyen hatása van az élelmiszerekre ezeknek a termékeknek. Ezeket matematikai becslésekkel kell meghatározni. Amikor egy szolgáltató megváltoztatja a termelést, akkor egy újabb konformitási értékelést kell elvégezni. A, a magas nitrát tartalmú trágyák, amelyeknek robbanás hatása is, lerobbanó hatása is lehet, azokkal kapcsolatban is fontos vizsgálatokat kell végezni, amelyek megfelelnek az európai biztonsági előírásoknak. Vannak olyan technikai módosítások is, amelyek veszélyeztethetik a javaslatnak a fő célkitűzéseit vannak olyan javaslatok, amelyek a e, gátlókat e, e, és maguk, gátlóanyagokat is célba veszik. Mi szeretnénk, hogy a műanyag termelést a, ne szennyezze a vízkészleteket például vannak olyan kérdések is, amelyek nem voltak részei a bizottság eh, javaslatának, eh, például eh, a mezőgazdasági tevékenységből származó tápanyagoknak a szennyező hatása. Mivel nagyon rövid idő áll rendelkezésre, például a kadmium szinteket illetően nagyon fontos egy hatás tanulmányt végezni. Végül pedig még szükség van technikai szintű munkára, de ugyanakkor szeretném megerősíteni, hogy az ön jelentése számunkra nagyon ösztönző, és készen állunk, hogy megtárgyaljuk ezeket a javaslatokat Ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon bonyolult anyagról van szó, de nagyon fontos, hogy a jogi két értelmiségeket megszüntessük. Végül pedig A kadmiummal kapcsolatban ez más bizottságoknak a hatáskörébe is tartozik, de az ipar számára is fontos ez a kérdés. Én nem osztom azt a nézetet, hogy az iparra való hatás káros lesz. A kadmonius szintek, amelyek most már kötelezőek, azok, és ne felejtsük, hogy a legutolsó az a rendelet elfogadása után fog életbe lépni Eh, az ipar csak akkor fog reagálni, hogyha vannak kötelező határértékek. A 80 százalék eh, számot, eh, illetően nem osztjuk ezt a nézetet, mert ezzel kapcsolatban nincsen bizonyíték. A jelentéstevő. Csak néhány szó. nagyon szépen köszönöm a shadow a hozzáadott értékét. Nem az első megbeszélés ez, amit ma folytatunk. Nyilván találkoztunk már, hiszen ez egy nagyon eh, nehéz és összetett dosszé, mint említettem. Látszik ez abból is, hogy például eh, Márknak a véleménye szerint az öt év az túl rövid, eh, a bizottság ugyanakkor azt mondja hogy az általam megfogalmazott öt év az elfogadható Eh, nyilván itt majd lesz valami eh, közös kompromisszum én abból indultam ki egyébként hogy még az adópapírjainkat is öt évig elég megőrizni tehát azt gondolom hogy a tíz év az túlságosan hosszú eh, nagyon, nagyon sok adminisztratív töbletet igényel. ami a <clears throat> termék cseszak képviselő úrnak a kérdése nyilván ez is összetett dolog de abból indultam ki hogy a kettős funkciójú biostimulánsok esetén hogyha ez fennáll akkor a keveréket alkotó minden termésnövelő anyag tekintetében biztostani kell a funkcióra vonatkozó követelményeket. tehát pont azért mert egy összetevőnek más más hatásmechanizmusa lehet más hatása lehet de tudnunk kell hogy minden hatás esetén a megfelelőség fennáll és ezt biztostanunk is kell. erre egyébként egy módostó javaslatot is e, e, megfogalmaztam. ezek a biostimulánsok nagyon sokfélék és nagyon sokféle e, hatásmechanizmussal rendelkeznek igen, eh, Kajának a javaslata az már elhangzott a, a Shadow eh, eh, megbeszélésünkön is. Én azt a álláspontot képviselem, és ezt e, közelíthetjük, hogy azokba az esetekbe szóljon bele az Európai Parlament, amiben van kompetenciája. De pont az innováció itt nagyon gyors ezeknél a a technológiáknál, és ne gátoljuk azzal, hogy mi mindent meg akarunk fogalmazni. Tehát adjuk meg a bizottságnak és a stakeholdereknek azt a lehetőséget, hogy bizonyos specifikációk esetén ők ezt megtegyék, és mi akkor avatkozunk bele, amikor tényleg harmonizációs kérdések vannak, vagy, vagy jogalkotás van, de a szakmát ne vegyük ki a, a, a kezükből amit elnök asszony mondott valóban más az álláspontja az envi nek és ami az én javaslatomnak ez azért van mert az én javaslatom kifejezetten egy belső piaci javaslat és azt gondolom hogy a bizottságunknak is ez a feladata. valóban amilyen a piac a twenty eight tagállamban annyiféle a piac annyiféle a talaj ezért tartom fontosnak a cmkézést tehát annak a tartalma hogy a cmkén mi van az oldhatóságtól kezdve azt a nyelvet kell hogy használja amit a, a farmerek használnak mert egyébként túl fognak trágyázni túlságosan szennyezik majd a környezetünket. És ami a, a harmonizálást eh, illeti, az optimális harmonizáció, meg pont arról szól, hogy aki nem akar csak egy eh, piacra termelni egy tagállamba ne terheljük túlságosan őt mindenféle szabályozással de aki meg több piacra akar vagy a teljes eh, belső piacra akar ott meg neki ugyanazokat a követelményeket kell produkálni minden egyes E, terméke esetén ha változás van mert más a funkciója akkor pedig új megfelelőségi e, követelménynek kell megfelelnie. E, tehát a javaslatom ebben az értelemben egy kiegésztő javaslat és nem korlátozó javaslat a, a gyártókra nézve. én úgy érzem hogy ez a belső piacot támogatja köszönöm a bizottságnak az észrevételét és a, a támogatását és én azt hiszem hogy ez egy jó alap. köszönöm elnök asszony. Thank you very much. So the deadline... Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje 28-a, március 28. Azaz, jövő hét két perc múlva szavazunk, addig egy lélegzetvételnyi szünetet kapunk. Hölgyeim és uraim, hogyha leülünk, akkor elkezdhetjük a szavazást. Nagyon szépen köszönöm. Rendben. Az első szavazásunk címe a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóság közötti együttműködés. Úgy tűnik, hogy nincs román nyelvre tolmácsolás, valami zavar van. Tehát a mikrofonjába, mikrofonját bekapcsolná, hogy elmondja a tolmácsoknak, hogy mi a baj? Lehet, hogy működik. Az angol csatornán más nyelv jött. Nem angol. Most megvan az angol nyelv az angol csatornán? Let's give it a go. Akkor Folytassuk. Olga Szechnalová jelentése az IMKO szakbizottság részéről. Akkor elkezdjük. A 245-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 71-es. Bocsánat, 37-es. 37. 37-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 37 per 2 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 246-os. Ja, igen, az oka fogyott. 24-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 248-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 249 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 39-es és 251-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Igen. Ötös kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor megyünk tovább. A 41 per 2 mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 254.2 mellett ellene tartózkodás. Ezt nem fogadtuk el, akkor a 43-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 257-es mellett ellene tartózkodást. Elfogadtuk. 259 8-as mellett ellene tartózkodást. Tehát most a 259 mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 48.2 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 261-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Amendment 2. 279 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, és most blokkban szavazunk. 58, 59, 60, 61, 62, ez blokkban, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most tehát húha, most nagyon előre megyünk, tehát ez egy nagyon jó kompromisszum volt. Áttérünk most a 81-es, 81-es módosítóra, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 és 38-as. Ez mind azonos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 92, 399 és a 395 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Nyolcas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellett Tizenegyes. nem, blokk jön. Elnézés. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Juri 49 mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tehát itt igen, igen, igen, tudom, hogy megpróbálnak segíteni, de most röviden szeretném folytatni. Azt hiszem, hogy most áttérünk a Has that not fallen? No. Ez nem fogyott? 127 per 2 mellette ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor áttérünk. Igen, ez rendben van. 131-es a 35. oldalon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55 ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 137-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 139 és a 459 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 462 462 mellett tartózkodás elfogadtuk, tehát a következő az... Nem, nem, nem. A, tehát a 462-t elektronikusan ellenőrizzük. Igen, akkor egy szavazattal nem fogadtuk el. Köszönöm. Áttérünk 141-esre mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most 142, a 463, 464, 465, 466 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Köszönöm. Akkor áttérünk a 14. kompromisszumra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellett ellene ellenőrizzük. Ellenőrizzük de szerintem el nem szavazzuk meg. Nem. 15-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Úgy gondolom. 100, 156.2, 157, 58, 59 mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 160, és akkor utána a 491-492 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 167-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 168-as 502-505-ig mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 506.2 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 507-es mellett ellene tartózkodás nem fogadtuk el, 63-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 508-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem, nem, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Szerintem igen, elutasítottuk. 509 és 64-es mellett ellene tart, ezt ellenőrizzük. ...509 és a 64-es. Elfogadtuk? Igen? Elnézést. De itt igazából melyik nyelv lesz érvényes a végén? Tehát, hogy megértsem. Tehát a majdnem azonos valaki el tudja mondani, hogy az 590 és a 64-es miért majdnem azonos? Ugyanaz a megközelítés, ugyanaz a cél, ugyanaz a tartalom, de egy kicsit más a megfogalmazás. Tehát technikailag azonos. Nyelvileg enyhén eltér. Tehát szerintem utána a titkársággal megtárgyalhatják a részleteket. De szerintem ez egy jó dolog, mert ellenőrizhetjük, hogy igazából melyik mellett vagyunk. Oké. Okay. Rendben. Tehát közérdek ez a dolog, és el fogom küldeni a jogász nyelvészekhez, hogy döntsenek. Tehát, eh, hogy milyen dolog van mögötte. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog volt. Igen, ezt szeretem ebben a bizottságban. Hiszen itt nagyon fontos dolgokról van szó. Tehát főleg itt, amikor jogalkotási javaslatokról van szó, 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 171-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 515-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva 516 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 517-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 173-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 175-ös pont 3-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 518-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 176-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 519-es mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 177-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 178-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 179 mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 180 ellenőrizzük, ellenőrizzük. 179-es. Elfogadtuk. 180-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 181-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 182-es mellett, ne, ne, ne, de 182-es, pont 2-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 183-as és 522-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 184-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 185-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 186-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 187-es, 523-as, 524-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Aztán átmegyünk. 527 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 528-as mellett ellene tartózkodás Elutasítottuk. 190-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 191-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os. Ez okafogyott 192.2, 67 es 68-as, 70 a Juritól mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 72-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 193-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 194-es és 532-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 195-ös és 533-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 197-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Juri 73-as blokkban a Júri 73, 74, 75, 76 mellett ellene. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. Elfogadtuk. Júri 77-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as és 535-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 198-as mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk, 199-es elutasítottuk. Tehát akkor most a preambulum bekezdés. Ezeket lehet együtt, az 1-es, 2-es, 3-ast mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, 4-es, mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk, 1-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, 2-es, mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, Júri 5-ös az okafogyott, hármas módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Júri 6-os kompatibilis. Igen, az elfogadtuk. 200-as módosító mellett ellene tartózkodás. Okafogyott. Tehát a 4-es, 5-ösről nem szavazunk. A 201-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk hetes módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk, Júri 8-as. Okafogyott 18-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Júri 11-es. És Júri 11-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ezt elutasítottuk. Júri 11 okafogyott. Tízes módosítás mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 206-os módosító. Nem. 206-os, az kompatibilis, igen. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tehát az az első 13 os módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Juri 16-os okafogyott, 23-as módosító mellett. Elnézést. 23-as kompromisszum. Mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 233-as mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk 234 mellett ellene tartózkodás. Elutasítva 24-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk 25-ös mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk 28-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, azt hiszem a 239-es fogyott. 31-est elfogadtuk. Tehát, a, mivel a 239-est elutasítottuk, áttérünk a 27-es kompromisszumra. 27-es van mellette, ellene tartózkodás. Elutasítva 21 Júri mellette, ellene tartózkodás. Elutasítva 242 mellett, ellene mellett tartózkodás. Elutasítva 27-es kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez pedig a zárószavazást vezeti be, amelyet elektronikusan ejtünk meg. Harminc három nulla ellenében elfogadtuk. Tehát akkor megvan a mandátum a tárgyalásokra való belépéshez. Tehát megvan a mandátum. Köszönöm szépen. Two, three more, two more people to vote, please. Tehát még ketten. Köszönöm. 33 kettő ellenében. Thank you very much. That was Köszönöm szépen. Ez egy nagyon jelentős munka volt. És remélem, hogy egy megfelelő sajtó közlemény is születik ebből, hiszen alapvető dologról van szó a fogyasztóvédelem tekintetében. next item is on the Sharon Sova... jelentés következik a fintekről. Ismét szavazunk, azt kérem az emberektől, hogy fejezzék be a beszélgetést. Mert bejelenteni valóm van. Kérem, kérem, csendesedjenek el. Egy e-mailt küldtünk ki ma reggel, Sarenzova asszony jelentéséhez némileg kapcsolódik. Minden képviselőnek kiküldtünk egy e-mailt, mert a kompromisszumos módosítók mellett félrevezető megjegyzések voltak. Ha a kompromisszumos módosítókat elfogadjuk, vagy elutasítjuk, függően az eredménytől, a szavazás eredményétől. Tehát a kompromisszumos módosítókat attól függően fogadjuk el, vagy utasítjuk el, hogy hogyan szavazunk arról a blokkról, amihez tartoznak. Jön tehát az első blokk, blokk. Egyes kompromisszum, ötös és kettes kompromisszum tartozik ide mellette. Ellene Elfogadtuk. Kettes blokk, ez a nyolcas kompromisszum, hármas és kilences tartozik, de mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes oka fogyott, hármas blokk jön, Hatos hetes és négyes kompromisszumokkal mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A szóbeli módosítással 4-es blokk 13-as, 10 és 20-as módosítók mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös blokk 11-es kompromisszum, 12-es és 15-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a 36-os módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 36-ost.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 a kompromisszumokból 18, 19-es és 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 53 as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük. 53-as elfogadtuk. 55 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. És jön a zárószavazás a teljes módosító indítványról. A teljes nem, igen, nem. Elektronikusan szavazunk a véleménytervezetről. Köszönöm szépen! Lezárom a szavazást, 32 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és két tartózkodás mellett elfogadtuk. Fantasztikus, köszönöm. Kérem, hogy olvassák is el ezt a jelentést, ha még nem tették, hiszen nagyon-nagyon sok érdekes dolg van benne. Igen, igen, persze tudom, hogy van, aki már elolvasta, és óriási nagy szövegről van szó. Köszönöm, most pedig az Európai Gigabit társaság és az 5G. Tomi López Esturez témája következik. Egyes kompromisszum. Against abstentions pass. Amendment 5 in favor against abstentions passed. Compromise 2 in favor against abstentions passed. Amendment 9 in favor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 close. Let's, if you want to. elfogadtuk, tehát az 56-os, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadó. 58 mellette ellene tartózkodás oka, elutasítottuk, 59 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 60 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 68 mellette ellene tartózkodás okafogyott, elutasítottuk 70 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 71 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 74 mellette ellene tartózkodás eh, elfogadva, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 77 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 80 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 81 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82 mellette ellene elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodás elutasítva. És végül az a zárószavazás. legalább 33-32, nos, ez 32-3-mal szemben két tartózkodás. Gratulálunk! Okay. Many thanks everyone. Should we just take a few minutes? Jó, köszönöm. Akkor néhány perces szünetet tartunk, mielőtt elkezdjük a következő eh, napi rendi ponttal. Öt perccel eh, tíz előtt kezdjük. Köszönöm. starting again at... 55-kor kezdünk, tehát 5 perccel 10 óra előtt.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

Right, ladies and gentlemen, I'm going... Hölgyeim és uraim, ezt kezdhetjük most már. Ja, de nincs itt a titkárság, és nélkülük azért nem tudom elkezdeni. Valaki a titkárságtól? Kérem. Thanks very much. So the next item for... A következő napi rendi pont az eh, Pascal eh, Arenmannak a jelentése, eh, ez pedig az áruk online és más típusú távértékesítésre irányuló szerződések. Nos, akkor átadom a szót Pascal Aremonnak, hogy beszéljen a módosítókról. Köszönöm szépen, kedves Viki. Mi lehetne szebb, mint azt, hogy egyszerűsítsük az áruk eladását az európai belső piacon? Hogy olyan jogi térséget hozzunk létre, ahol védjük a vásárlót, az eladót úgy, hogy ismerik jogaikat. Hiszen valószínűleg akkor ismerik a legjobban a jogaikat, hogyha ezek a jogok érthetőek, egyszerűek. Véleményem szerint akkor egyszerűek ezek a jogok, hogyha ugyanazok mind a 28 tagállamban. Ennek az eredménye pedig az kell, hogy legyen, hogy azok, akik még nem bíznak az online kereskedelemben, kereskedőként bizalmat kapjanak hogy vállalják ezt a kalandot, és az adásvételt így gyorsítsák. Hiszen ez nagyon jelentős dolog, 411 módosítót nyújtottak be. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki aktívan részt vállalt a vitában, nem csak itt szó van, hanem módosítót is írt. Én ezt nagyon konstruktív inputnak tartom, és megfelelő módon parlamentként erős hangot kell megütnünk, nem jelentéktelen dolog ez, hiszen a tanács még egyáltalán nem foglalkozott a dologgal és szerintem jó lenne, hogyha parlamentként egy jó anyagot tudnánk előkészíteni, hiszen ez egy nagyon erős jelzés lenne a tanácsi vitához, hiszen a tanácsnak is fel kell ismernie, hogy mindaz, amit itt digitális belső piacként definiálunk, lényeges a digitális belső piac létrehozása érdekében. Tehát nem elég az, hogy itt vasárnapi prédikációkat tartsunk erről, hanem végre is kell hajtani. Tehát az Európai Parlament egységes fellépése nagyon fontos ezen a téren, ami azt jelenti, hogy mindazok, akik módosítót nyújtottak be, abból indulnak ki, hogy rugalmasak és nyitottak leszünk, hogy jó kompromisszumot érjünk el, számomra nagyon fontos, hogy elérjük az egyensúlyt, a magas szintű fogyasztóvédelem és a bizalom létrehozása között. Én mindig az egyszerű és világos szabályokat szerettem, a jelentésemben is így jártam el, így fogalmaztam meg. Tehát vannak saját módosítóim is, amelyek a dolog egyszerűsítését szolgálják. Nagyon sok érintettel, szervezettel, vállalattal, az úgynevezett stakeholderekkel beszéltem. Ebből pedig azt a következtetést vonhatom le, hogy mindenki azon a véleményen volt, vagy legalábbis mindenkinek a vezérgondolata az volt, hogy lehetőleg minél magasabb szinten kellene harmonizálnunk. És pedig úgy, hogy elérjük azt, hogy egy olyan számot érjünk el, amely a fogyasztók jogait garantálja. Hogy most a fogyasztóvédelemtől, vagy ipari képviseletetől jött -e ez, az most már nem annyira lényeges, de 35 különféle jogi helyzetben mozgunk, amennyiben online kereskedelemmel foglalkozunk. Tehát nagyon fontos az, hogy ezeket egyszerűsítsük. Ez a gondolat vezérelt engemet, és nagyon konstruktívan viszonyulok a módosítókhoz. Már örülök az első árnyék előadói megbeszéléseknek, ahol konstruktív eszmecserét folytathatunk majd. És úgy gondolom, hogy megvan annak a lehetősége, hogy a folyamat végén jó kompromisszumot érjünk el. És ez nem csak erre vonatkozik, és itt párhuzamos dolgokat nem kell egymástól elválasztani, és itt éppen Thun von Hohenstein kolléganőre pillantok, aki jelentésével nagyon jó megoldást javasol. Tehát ez mind-mind ez összefügg. Ezeket a dolgokat nem szabad egymástól elválasztani. Egy kicsit fentről tekintsünk a kérdésre, és próbáljunk meg jó és egyszerű megoldást találni, hiszen ezzel egyéb még meglévő problémákat is megoldhatunk. Most pedig köszönöm a konstruktív együttműködés, és remélem, hogy ez így folytatódik majd. Thank you very much. Köszönöm szépen. Lucy Anderson következik. Köszönöm szépen. A szocialisták és demokraták részéről köszönetet mondok a jelentéstevőnek az eddigi vitákért, és azért, hogy hajlandó volt egy sor különböző érdekelt felett meghallgatni és rugalmasságot mutatni. Óriási az előttünk álló kihívást, mert ahogy elhangzott, a tanács egyáltalán nem jutott messzire ezzel a javaslattal, és nekünk nagyon kreatívnak és észszerűnek kell lennünk, hogyha azt akarjuk, hogy a parlamentnek olyan javaslata alakuljon ki, amely tovább viszi az ügyet, és eredményre vezet. A frakciónk részéről bár nagyon is egyetértünk abban, hogy a harmonizáció, ha lehetséges, jó út, nem szabad, hogy ezt a fogyasztóvédelem magas szintjének a rovására tegyük. Úgyhogy némileg nem értek egyet Pascal lebben, mert um, igen, tényleg egyensúlyról van szó, és nem akarunk egy olyan jogi keretet, amely nem egyszerű, nem világos, és nem garantálja a jogbiztonságot. Más oldalról a fogyasztóvédelem magas szintjének a garantálása, ez kiinduló pont a szakbizottságunk számára, épp úgy, mint a szerződések számára. Úgyhogy hát mi a szocialisták sok módosítót nyújtottunk be különböző irányokba egyébként, nem egy harmonizált megközelítést alkalmaztunk, mert az álláspontunkat ebben a stádiumban meg kell vérni, egész egyszerűen azért, mert a hatástanulmányt nem a teljes hatáskörre vonatkozólag végezték el. És az online vásárlás és a teljes hatály még nincs lefedve. Úgyhogy ezen, ebben a stádiumban támogatjuk a harmonizációt, de minden ezen bizonytalanságok figyelembevételével. Ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk nagyon konstruktívak a megközelítésünkben, és nem szeretnénk szorosan együttműködni veled. A kollégáim biztos még sok mindent hozzáfűznek majd. Megoldást akarunk találni, ami Európa szerte működőképes lesz, és amit a tanács is el tud majd fogadni, plusz mindenki más. Ugyanakkor amennyire lehet tiszteletben kell tartani a különböző jogrendszereket és jogi hagyományokat a tagállamokban miközben teljes mértékben európai megoldásra jutunk. Így tudjuk elérni azt, amit szeretnénk. Mindenkinek köszönetet mondott, nagyon érdekes párbeszédeket folytatunk a fogyasztókkal, cégekkel, mindenkivel, aki érdekelt fél, úgyhogy nagyon produktív az egész folyamat. Köszönöm, Viki. Eh, eerdere tussenkomsten blijkt, en ook uit de amendementen, ehm, dat wij al... Úgy tűnik az összes módosító szemszögéből, hogy nagyjából elégedettek voltunk a jelentéstevő megközelítésével. Egy sor különböző aggája foglalkozott, de még néhány módosítási javaslatunk azért lenne például a tájékoztatási és értesítési kötelezettséget illetően. El kell kerülnünk azt, hogy a fogyasztók jogai csorbuljanak. és lehetővé kell tenni számukra azt, hogy valamilyen eljárást kezdeményezzenek akkor, amikor hibás terméket kaptak, ami veszélyes lehet, akár a fogyasztó személyére vonatkozólag is. Ezért nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük ezt az elvet. Azon a véleményen is vagyok ezen kívül, hogy a kicsi hibákat nem kéne ezen irányelv hatája alá bevenni, mert van egy új cikk, ami a bizonyítás terhét részletezi, és ez sokkal világosabb, mint a bizottság eredeti szövege, amely a bizonyítási teher megfordulására vonatkozik. Tudom, hogy a jelentéstevő a hat hónapos időhatárt támogatja, de szerintem itt a kompromisszum érdekében érdemes lenne egy évre növelni ezt az időszakot. Ez lenne a kompromisszum a mi javaslatunk és a bizottságé között. Más módosítókat is benyújtottam. Azon helyzetekre vonatkozólag, ahol bizonyos jogorvoslatok nagyon aránytalanok lehetnek a kiskereskedő számára világosnak kell lennünk a tekintetben is, hogy ne várjuk el a kereskedőtől, hogy olyan helyzetekben is pénzvisszatérítésre legyen kötelezve, ahol ez nem megfelelő. Például vegyük figyelembe a használt árucikkeket. Más szabályok kell, hogy vonatkozzanak ezekre, mint az újakra. Mindez figyelembe véve azonban én egy rövidebb garanciaidőszakot tudnék támogatni, de soha nem lehet ez 12 hónapnál rövidebb. Köszönöm. Kaja Kallasz következik. Köszönöm. Frakcióm nem nyújtott be sok módosító indítványt, mivel támogatjuk a jelentéstevő álláspontját. Támogatjuk azt is, hogy az offline is bekerüljön e jogszabály hatája alá, a 99 per 44 EK rendeletnek megfelelően. A teljes harmonizációt is támogatjuk, mert enélkül az egésznek nincs értelme. 28 különböző szabálycsoport van, és ezért nem tudnak határokon átnyúlóan interneten értékesíteni a cégek. A bizottság adatokat kell, hogy nyújtson az egész jogalkotási szabály kialakítása során, például a 99-es irányelvről szóló tapasztalatokról és a minimális harmonizációról. A legtöbb esetben a fogyasztók azt akarják, hogy a hibás terméket javítsák meg. De ha egy javítás után még mindig nem működik jól a termék, akkor engedélyt kell adnunk nekik arra, hogy befejezzék a szerződést, megszüntessék a szerződést. A szerződés megszűnésével kapcsolatban olyan módon kell ezt megtenni, ahogy megállapodtak abban a szerződés megkötésekör, különben túlságosan bizonytalan a helyzet. És akkor kell megkezdeni a folyamatot, mikor az eladó visszakapta a terméket a digitális, beágyazott digitális tartalmakkal kapcsolatban közös megoldásra van szükség, de ami nagyon fontos az az, hogy bizonyosodjunk meg arról, hogy mindig van szerződés a fogyasztó és az eladó között. Ne legyen egy olyan hiányosság, amikor a vásárlóra nehezedik az a teher, hogy rájöjjön, hogy ki is ennek a tulajdonosa, a jogtulajdonosa, ki volt az eladó. Aztán a bizonyítási teher megfordulására vonatkozó adatok nagyon sok tagállamban 6 hónap vonatkozik erre, más a tagállamokban két évre van lehetőség. Azokban az, nem akarjuk, hogy egyes tagállamokban alacsonyabb legyen a fogyasztóvédelem szintje. A refit alatt is kiderült, hogy nagyon jó okunk van arra, hogy ezen időszakot megváltoztassuk az átlagos, általános fogyasztói viselkedésnek való megfelelőség szempontjából. A fogyasztók ismerik azt, hogy hat hónap vagy két év áll rendelkezésükre. De ahogy a kezdetben is mondtam, további harmonizáció nélkül ez a javaslat elveszti a célját. Ezért gondolom, hogy nagyon fontos, hogy észszerű kompromisszumokra jussunk a kollégákkal, és elérjük a céljainkat. Köszönöm. Köszönöm. Denis Diong lenne a következő, de nincs itt. Pascal van, Márko. Márko. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak annyit szeretnék mondani, hogy Egyetértünk ezzel a megközelítéssel. Ambiciózus, ugyanakkor szükséges, hogy méltányossá tegyük. Nem akarok most részletekbe menni, csak annyit mondani, hogy a célunk az, hogy egy világos, áttekinthető szabályt hozzunk létre a fogyasztók érdekében azért, hogy valóban az online értékesítést ösztönözhetjük. Számunkra alapvető, hogy legalább két éves jogi garancia legyen a minimális védelemnek hosszabbnak kell, is lehetne, hosszabbra is lehetne tenni, de reméljük, hogy e, majd ezzel kapcsolatban egyet tudunk érteni. A kis kereskedők nehéz helyzetben vannak, hiszen hogyha olyan árut értékesítenek, amelyek egy nagy márkának, a informatikai cégnek a, márka, a terméke, akkor hogyha két éves szavatosság van, ahogy probléma van az áruval, és még nem telt le a két év, de a, a garancia már leért, akkor a, az árusnak nagyon sok administratív terhe van a vásárlóval szemben. E, és ezek a viszont eladók számára különösen nehéz helyzetet teremtenek. Uh, a jogi garanciának és a más garanciának ugyanolyan hosszúságonak kellene lenni. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez az a, a tagállamok hatáskörébe tartozik, de számunkra nagyon fontos, hogy ez ugyanolyan időszakot öleljen fel hiszen ez nagyon fontos az online vásárlások vetett bizalom szempontjából. A gyárt gyártó felelőssége is felmerül, amikor hibás áruról van szó, és épp ezért a viszont eladókat is biztosítani kell. Épp ezért szerintünk szükséges ösztönözni a jogorvoslatok hierarchiájáról egy vitát. Hogyha a körforgásos gazdaságot szeretnénk bevezetni, akkor először ugye javítani kellene az árukat, mielőtt pótolják őket, kicserélik őket, és ezt elérhető módon, kifizethető módon kell, és a megfelelő időtartamon belül megtenni. Elnök, köszönöm szépen. Öt hozzászóló van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek, ugyanis egy nagyon összetett jelentésről van szó. Amikor egy új online rendeletről van szó, akkor nem kell túlbonyolítani a dolgokat valami technikai probléma van, folytassa csak, hogy lássuk. Ismételjen? Igen. Én is szeretnék gratulálni a két jelentéstevőnek. Most működik? Igen? Tehát köszönöm a javaslatokat. Sok módosítót nyújtottam be, és ezeket megvitattam Lucival egy új rendeletről van szó, és nem lenne szabad túlbonyolítani a dolgokat. Az irányelvnek a célja az, hogy az online vásárlókat, fogyasztókat megvédjük. Nos, mik a határvonalak? Először is a termékek garanciája szavatosságának valasoknak kellene lenni. A jelentéstevőnek konszenzust kellene elérnie azért, hogy minden tagállamban ugyanolyan garanciák legyenek. Aztán a nem megfelelőségnek a feltételezését is harmonizálni kellene. A fogyasztónak a jogorvoslatok között választania kellene tudni. Hiszen E, ezek az ő kárára mennek, épp ezért válogatnia kell tudni a jogorvoslatok között. Végül pedig ez az irányelv tervezet hozzá kell, hogy járuljon a tisztességes kereskedelmi feltételekhez. Hát hogyha különböző tagállamokban különböző jogoslatokat találunk, akkor mi az értelme a belső piacnak. Épp ezért a módosítóknak ebbe az irányba kellene mutatnia. Ezen kívül a a termelőknek, gyártóknak, és a, nem kellene megnehezíteni a helyzetét. Épp ezért a fogyasztó, a védelme fontos, amikor online kereskedelemről van szó. És akkor így sikerül konszenzust elérnünk. Gebhardt asszony. Köszönöm. Köszönöm, Pascal, a jó együttműködést. Együttműködünk a kötelmi jog tekintetében is, és megpróbáljuk elérni, hogy ne legyen átfedés a két jogi szöveg között és megpróbáljuk elérni, hogy ugyanaz a jog érvényesüljön, és hogyha mégis vannak átfedések, Hát akkor el kell dönteni, hogy itt most melyik jog érvényes, tehát az online kereskedelemről szóló jog, vagy a digitális tartalmak esetében alkalmazandó kötelmi jog. Itt különféle véleményeken vagyunk, de elsősorban a harmonizáció fokáról van szó, hogy milyen magasra vigyük a fogyasztóvédelmet, amely ezzel összefügg. Szeretném világosan kijelenteni, hogy semmi kifogásom a magas szintű harmonizáció ellen, sőt, üdvözlöm. Azonban nem mehet a fogyasztói jogok ellenében, és ezt mindig is kihangsúlyoztuk. Tehát most mi az ön javaslata? Tehát, hogyha egy évre visszük vissza a garanciát, akkor az nem jó. Hiszen Európában már elértük a két éves garanciát, és ez az Európai Unió összes államában rosszat jelentene. Nem ezt mondtam. Én az igazság tartalom megfordításáról beszéltem. Tehát igazából most, most hat hónap, másról beszéltem, tehát a hat hónapot 12-re növeljük. Jó, jó, akkor rosszul értettem, hiszen ez tényleg katasztrófa lett volna, de legalábbis úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata, és amit Pascal is javasolt, igazából az Európai Unió több tagállamában rontaná a jogbiztonságot. Ezt nem tudom elfogadni. Példákat is említek, Franciaországban és Belgiumban például különleges szabályok vannak a mennyiségekről. És ezt én a többi állam esetében is szorgalmaznám. Tehát amikor a rejtett mennyiségekről van szó, akkor az egy jó dolog lenne, hogyha ezekben az országokban is tudnánk alkalmazni. Franciában például nincsen különbség a garancia igény és az elévülés között, és erre is figyelnünk kell hogy ezt a jogot se érje csorba az angol jogban, pedig a távoli kereskede, kereskedelem esetében is van egy visszalépési jog. És amit Maria Grappini említette, a fogyasztói legyen a döntés, hogy pénzt akar kapni, vagy pedig azt akarja, hogy kicseréljék a terméket. Tehát nem szabad a fogyasztóvédelmi jogokat megkérdőjelezni. El kell döntenünk, hogy teljes harmonizációt akarok, én szorgalmaznám, de akkor ezeket az államokat is magunkkal kell vinnünk, vagy pedig úgy haladunk előre, ahogy eddig a fogyasztói jogban történt, hogy lépésről lépésre haladunk. Egy második pont, amely számomra nagyon lényeges, a saját módosítóimban is tükröződik ez, hogy innovatívnak kell lennünk, ami a szabályokra vonatkozik, és éppen ezért jó lenne, hogyha azt, amit a tanulmányban kiadtunk megbízásra, hogy egy élethosszig tartó szabályt is felveszünk. És akkor lehet, hogy a teljes harmonizáció problémáit is megoldjuk. Andreas Schwab, köszönöm, Viki, köszönöm. Giving me the chance to comment on this. És köszönöm a megjegyzéseket is. A Pascal Arimont által benyújtott javaslatok kiegyensúlyozottak, konstruktívak és nyitottak. És nagyon európaiak. A probléma, amely előttünk áll, tehát nem igazából az a kérdés, hogy magas legyen a fogyasztóvédelem, hiszen itt nincs vita ebben a teremben. Az előttünk lévő kérdés az, hogy mi a teendő, hogy minden európainak ugyan azok a termékek és szolgáltatások álljanak rendelkezésére. Tehát Németországban ezzel nincs igazi problémánk, tehát ez nem egy német probléma. Ez minden kelet-európai ország számára probléma, hiszen panaszkodnak, és joggal panaszkodnak, hogy nagyon sok termékhez, szolgáltatáshoz nem jutnak hozzá. És éppen azért melegen üdvözlöm a javaslatot, és nagyon konstruktívak leszünk. De Lucy, ebben a tekintetben szeretném megkérdezni, hogy mi a javaslatod? A kelet-európai polgároknak semmi előnye hogyha mondhatom, a magas szintű fogyasztóvédelem esetében. Hiszen nincsenek ott ezek a termékek és a szolgáltatások. És ez, ez az a dolog, amivel foglalkozni akarunk. In the end be concrete. Tehát nincsen csoda megoldás, és Pascal javaslatát elfogadom. Tehát most itt a, a bizonyítási teher egy évre való kiterjesztését támogatom, a gyártóknak pedig jelezni kell, hogy egy bizonyos eszköz magasabb szintű fogyasztóvédelmet garantál-e. Tehát a Franciaországban, Nagy-Britanniában hozzáférhető termékek, szolgáltatások legyenek hozzáférhető Kelet-Európában is. És eléggé nyomon kísértem ennek az anyagnak a sorsát ebben a házban, és az érvek mindig egy kicsit el vannak rejtve. Tehát az ország specifikus jogok változhatnak, de nem ez a célunk. A célunk az, hogy az egész Európai Unió érdekeit nézzük. És ne egyes nemzeti jogokra gyakorolt hatást. Tehát a cseh jogban például felfelezhetjük, hogy néhány embernek túl messze megy ez, mások számára nem megy eléggé messze. De igazából végén minden fogyasztó profitál majd ebből a rendszerből. És én tényleg szeretném tudni azoktól, akik Pascal javaslata ellen vannak, hogy uh, hogyan képzelik el ennek a javaslatok a sorsát, hogyha nem teljes harmonizációt szeretnének. Nagyon konstruktívak vagyunk, eredményeket várunk, és 15 éve nincsenek eredmények. Köszönöm szépen! Más nem is nagyon tudok hozzátenni, szinte, mint hogy köszönetet mondok Pascalnak a munkájáért, és hogy így belevonódott ebbe. A megközelítése nagyon gyakorlati, nagyon észszerű. Megvalósítható a javaslata, és olyan kereten belül marad, amit meg lehet valósítani prezentációja elején a bizalomról is szólt, és ide szeretnék én is visszautalni. A fogyasztók csak akkor fognak profitálni az egységes piacból, hogyha nincs meg a vállalkozásokban az a bizalom, hogy az 500 millió fogyasztónak való értékesítés biztonságos és hogy a teljes belső piacból tudnak profitálni. Ezért bizalomra és egyszerű szabályokra van szükségük. Ezzel nyújtunk, ezzel szolgáljuk a fogyasztókat is. Fontos, hogy itt ne okozzunk zavart. Beszélünk a fogyasztói törvényekről, és még egyszer hangsúlyoznám, fogyasztó védelemről, és de facto a fogyasztók hozzáférését most itt korlátozzuk különböző árukhoz. A fogyasztók és a vállalkozók világa végső soron egy világ, mert szükségük van egymásra az egész belső piacon hogyha nem vesszük figyelembe mindkét oldalt, akkor nem fog működni ez az egész. Köszönöm. Elnök, Pascal, én magam négy, kilenc módosítót nyújtottam be, és szeretnék a minimális, maximális haszno, harmonizáció kérdéséhez visszatérni. Szeretnénk a vásárlóknak az online vásárlást megkönnyíteni. Az én tagállamomban a legmagasabb szintet érje el az elkereskedelem, és az emberek nagyon nagy örömmel adnak, vesztek interneten. És van egy rövid idejük az embereknek arra is, hogy meggondolják magukat. Ez a hagyományos piacokon is öm, megszokott. És hogyha ezt elveszük, ha nem gondolhatják meg magukat rövid időn belül a vásárlók, akkor nem fognak online vásárolni, hanem visszamennek a boltokba, ahol megmarad ez a joguk. Ezért nagyon fontos, hogy ezek a hagyományos módszerek megmaradjanak, és a fogyasztók érdekében megtarthassák a tagállamok ezeket a jogaikat. Nem akarom megakadályozni azokat a dolgokat, amiket András említett, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy fontos fenntartani a bizalmat, hogy a fogyasztók megtarthatják az a jogaikat, amikhez hozzá vannak szokva. Úgyhogy a rövidtávú meg magunk meggondolására vonatkozó szabályt tarthassuk meg. Erre vonatkozik az egy, egyik módosító. Aztán két év után nem mondhatjuk azt, hogy a hibás terméket szeretnénk visszaváltani, hogyha ennek a terméknek a várható ennél sokkal hosszabb, akkor ez problematikus. Úgyhogy itt is egy kicsit több rugalmasságot szeretnék látni, hogy ne korlátozzuk le két évre a szabatosságra vonatkozó határidőt, hogyha egy sokkal hosszabb élettartamú termékről van szó. Látom, hogy Lucy még nagyon röviden szeretne hozzászólni. Igen, igen, mert András közvetlenül szólt hozzám. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy reagálhatok nem azt javaslom, hogy Pászkálnak a javaslata ilyen vagy olyan, nagyon sok aspektusa üdvözlendő, és nagyon nyitott volt például a rejtett hibák kérdésének a kezelésére. Úgyhogy abszolút nyitottak vagyunk a vitára, és abszolút olyan megoldást szeretnénk látni, ami minden tagállam számára elfogadható. De ne felejtjük el, hogy egy sor tagállamban, még Németországban sem feltétlenül vannak tisztában a fogyasztók a jogaikkal. Már beszéltünk erről. És egyébként is nagyon nehéz a jogokat betartatni. Ez a parlament már eléggé el is ragadt, leragadt például a kollektív jogorvoslatról szóló jogszabály tárgyalásában, a bizottság még mindig alaposan vizsgálja a kollektív jogorvoslat kérdését, de hát még mindig hosszú út áll előttünk, hogy a fogyasztók jogai tényleg jogok legyenek, amik megvalósulnak. Ezért legyünk nagyon óvatosak, különösen akkor, amikor a hatályt ilyen nagymértékben növeljük. Én természetesen ösztönözni akarom az internetes, akár határokon átnyúló értékesítést, és Más fájlok is nagyon szorosan kapcsolódnak ehhez, de itt óriási dologról van szó, hogyha kiterjesztjük a hatályt. És egyáltalán nem akarok negatív lenni, nem vagyunk negatívak, részt akarunk venni a munkában, és még egyszer köszönhetet mondok. Pascal Arimon. Köszönöm szépen. Kedves Viki, összefoglalásképpen köszönöm a konstruktív vitát, amelynek ma is tanúi lehettünk, úgy gondolom, amit Kaja Kallas mondott, nagyon jól összefoglalja a dolgot, tehát vagy maximális harmonizációt érünk el itt, vagy semmit. Vagy akkor hagyjuk a 99-es előtt úgy, ahogy van. Azonban ennek következménye van a digitális belső piacon, és pedig az a következménye, hogy továbbra is nagyon eltérő jogi helyzetekkel kell élnünk, tehát nem nekünk, hanem a kereskedőknek, és a dologból az a három-négy monopólium jellegű vállalat fog profitálni, ez az Amazon, a Salando, a Google. Ők szabják meg a piacot. Tehát ők szabják meg, hogy mit akar a fogyasztó. De hogyha azt szeretnénk, hogy verseny legyen, hogy a kis kereskedő is részt vehessen a digitális belső piacon, akkor a jogalkotási javaslatot harmonizálni kell. Tehát, hogy mindenki egyenlő feltételekkel szerepeljen. Ahol bizalom van, és ahol a kis kereskedő is, a KKV is elég bátor ahhoz, hogy belépjen erre a piacra. Hogyha ez megtörténik, akkor olyan kínálatot hozunk létre a polgároknak, amelyet nem néhány monopólium szab meg. Arról van szó, hogy a folyamat végén értékeljük ki, hogy milyen fogyasztói jogokat kell harmonizálni, és milyeneket nem. Tehát van néhány olyan terület, ahol nem kell harmonizálni és ezt a tagállamokra hagyhatjuk. Erről is volt szó Belgiumban, Franciaországban is. Ott van ez a viszkásé. Ezt bármelyik tagállam megteheti, és ez vonatkozik az elévülésre is. Ezt sem szabályozzuk. Ezt minden tagállam szabályozza le saját maga. Azt is el tudom képzelni, hogy a visszalépési jog esetében is legyen tagállami szabályzás, hiszen eh, itt egy egy-két hónapos időt javasolnék. Ez valószínűleg nem, zavaz, nem zavarná a tagállamokat, és ezt ők meg is tehetnék. Tehát eh, amin én egy kicsit csodálkozom itt, főleg a szocialista kollégák részéről, hogy egyrészt azt halljuk, hogy eh, ne legyen jogi kötelező érvényű jogi hierarchia, tehát hogy ne kötelezzük a kereskedőt arra, hogy visszavegye javításra a tönkrement terméket, másrészt viszont azt halljuk, hogy legyen egy termék életciklus. Tehát ez az életciklus elképzelés legyen összeegyeztethető a fogyasztóvédelemmel. És szerintem az összes többi dolog kompromisszum kész, és osztom a koordinátorom véleményét, hiszen nem tudom, hogy olyan piacot akarunk, ahol bizonyos dolgok harmonizáltak, lehet, hogy a bizonyos tagállamok egy kis jogot elvesztenének, itt viszont sokkal többet kapnának másrészt. És nagyon lényeges ez az egyensúly a fogyasztóvédelmi folyamat végén. És én azt szeretném, hogy a folyamat végén növekedjen a fogyasztóvédelem. De azt nem csinálhatjuk, hogy egy szintre hozzuk a jogokat. A bizottságnak adunk röviden. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Két megjegyzésem lenne először is. A hatáskört említették, hogy mennyire lehetett kiterjeszteni. Nyilvánvalóan tudjuk, mindebben a bizottságban, mind a júriban megpróbálják kiterjeszteni ezt a hatáskört. Szeretnénk segíteni a parlamentnek, mert találkoztunk azzal a szerződő fél, aki a, a parlamentnek a módosítóit próbálja megfogalmazni. Támogatjuk ezt a munkát ezzel a hatásvizsgálattal kapcsolatban. Másik megjegyzésem politikai jellegű. Géphárt asszony összefoglalta ezt egy mondatban brilliáns módon. Két olyan pont van az egyik, ami egymással kapcsolatban, az egyik a fogyasztóvélem, a másik a, a teljes harmonizáció. Ezek nyilvánvalóan összefüggenek. Egyetlen meg, ö, általános megjegyzésem lenne, aztán egy specifikusabb. Az általános a következő. Ez a javaslatnak két hozzáadott értéke van EU, egész Európára számára. Először is teljes harmonizációt ér el, épp ezért a vállalkozások értékesíthetjük a termékeiket, és aztán a, a fogyasztó véledelemmel is foglalkozik, ez a 999-es irányelv. Nyilvánvalóan, hogyha a tagállamok fel, fel, felé mennek a 1999-es irányelvnek, akkor a saját maguk is megtehetik. Ezzel tudják azon tágalalmokban védel, mi tudjuk a fogyasztóvédelem szintjét nevelni azokban az országokban, akik ezt nem tették meg. Tehát tulajdonképpen ez az a két hozzáadott érték, amiről beszélünk. Hogy lehet ezeket elérni? És nyilván ez a trükkös kérdés. Szerintem, és itt egyre egy példát szeretnék felhozni, ez a jogorvoslatok hierarchiája és a fogyasztóknak a saját választása. Két extrém megoldás ez, és ezt a dilemmát úgy lehet megoldani, amivel kapcsolatban még nem tudunk megegyezni, és épp ezért egy középutas megoldásra van szükség. A tanácsban komoly munka folyik elsősorban az általános megközelítést illeten a máltai soros elnökség a júnió tanácsra szeretne egy kompromisszumot elérni és a következő megközelítést alkalmazzuk tehát nem kell a kettő kez között választani, vagy nincs harmadik megoldás, hanem tulajdonképpen mind a kettőt egymás felé kell elmozdítani. És azt kell mondani, hogy a felmondás az fontos dolog. Tehát a, a, a fogyasztó gyorsan felmondhatja a szerződést, nem kell az összes szinten végigmennie. Ennek két módja van az egyik az, hogyha azt mondjuk, hogy ha a fogyasztó megjavítatta a hibás terméket, és újra jelentkezik a hiba, ugyanaz vagy egy másik hiba, akkor, akkor felmondhatja a szerződést. A második megközelítése a tanácsnak pedig az, hogy lehetnek bizonyos körülmények, amelyek nehézé teszik a fogyasztó számára, hogy javítasson, pótlást kérjen, mert már elvesztette a bizalmát. Persze, hát ezt még jogilag meg kell fogalmazni, de a megközelítés az, hogyha a fogyasztó bizalmát elvesztette az eladóval szemben, akkor felmondhatja a szerződést. És ennek elérésében szívesen működünk együtt önökkel. Elnök. Jó, ez itt a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság elsősorban. Már is túl léptük az időt, de azért nagyon eh, hasznos volt ez a vita. Épp ezért most akkor rátérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig a eh, fogyasztók állampolgársága lakóhelye vagy letelepedésének helye alapján történő területi alapú taraton, kortázatás és megkülönböztetés megszüntetése a belső piacon. Köszönöm szépen, Viki. Itt először is köszönöm a módosítókat. Köszönöm azt is, hogy nagyon hasznos volt az árnyék jelentéstekkel való együttműködés. A múlt héten az árnyék jelentéstevőknek elküldtem az első tervezetet, legalábbis a kompromisszumos módosítók első felét. Ezek a szöveg nagy részét lefedik, és azokat a kérdéseket, amelyeket leginkább vitattunk, például az alkalmazandó törvények és a copyright kérdése. Most pedig eh, a fő irányokat szeretném felvözölni eh, ezeket a változtatásokat, változtatásokat illetően. A hatályt illetően ez korlátozott az üzleti vállalkozások és a fogyasztók közötti kapcsolatra. A szolgáltatási irányelv világgá teszi, hogy ez nem sérti meg a 20-as cikkét a szolgáltatási irányelvnek, csak további eszközöket biztosít a jogtalan hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban. A jogszolgálattal való együttműködés során megfogalmaztuk a az irányelvvel kapcsolatos kapcsolat, tehát ez az 1999 per 44, amely az értékesíti szerződésekkel kapcsolatos és a fogyasztóvédelmi, fogyasztói jogok irányelvet is figyelembe vettük. Ez az Európai Bíróságnak a határozatait is figyelembe veszi, de nem változtatja meg, és ezeket az irányelveket semmilyen módon nem változtatja meg ezeket, ezt hangsúlyozom, csak figyelembe veszi őket, figyelembe veszi a, az Európai Bíróságnak a nemrégi határozatait a tartalomkorlátozás korlá, meg kell tiltani, mindegy, hogy milyen szempontból történik az. Az első vitás kérdés az, hogyha átirányítás történik, akkor a fogyasztókat tájékoztatni kell, ez kötelező. Ezt én nem éppenséggel preferálom, de azért a módosítóim van az áll, hogy a kereskedőnek a magyarázatának elengedőnek kell lenni. Ugyanakkor kompromisszumokat keresünk ebben a szellemben, és remélem, hogy ez megkönnyíti a munkánkat más szövegrészekkel kapcsolatban is. Épp ezért támogatom azt a javaslatot, amelyet többen is kértek, hogy ez a kifejezett jóváhagyás a az átirányítást illetően kötelező legyen. De ennek csak egyszer kell megtörténnie a fogyasztóval kapcsolatban, azért, hogy ne terheljük őket túl azzal, hogy újra és újra megkérdezzük őket. A felülvizsgálatot illetően, a 9-es cikket illetően egy mélyható elemzést kérünk, öt szektort igazgatlan, audiovizuál, pénzügyi, közlekedési, elektronikus kommunikáció és egészségügyi szolgáltatások területén. Tudom, hogy vannak olyanok, akiknek számára ez túl sok, vannak mások, akik számára ez nem eléggé ambiciózus, ugyanis szeretnének szeretnék az audiovizuális és a közlekedési szektorokat már belevenni a hatályba, már ebben a kompromisszumban is, de egyetértünk abban, hogy még várunk egy pár évet, hogy a bizottság alapos vizsgálatot, elemzést hozzon létre. Egyet kell értenünk, hogy ez még túl korai lenne ez, hogyha erről döntenénk. a szerzői jogokat illetően, vagy a szerzői jogos tartalmat illetően. Ez egy kis előrelépés, és támogattam azokat a módosítókat, amelyeket sokan nyújtottak be, amelyek a nem adóváziós copyright tartalommal is kapcsolatos, a négyes cikket illetően tehát hogy a kereskedő minden releváns területtel eh, kapcsolatban léphessen. És beszéltem az árnyék jelentéstevőkkel, és a júri eh, vita, amelynek eh, velünk együtt volt kompetenciája, az ő vitájuk tehát ugyanebben az irányban mutat és ők is bele akarják venni ezt a nem audiovizuális szerzőjogos tartalmat illetően. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, ugyanis voltak félreértések ezzel kapcsolatban, amikor utoljára beszéltünk róla az IMKO-ban, hogy nem akarunk az meglévő szerzői jogszabályok kapcsolatban semmit sem tenni, csak azt mondjuk, hogy a nem audiovizuális digitális tartalom az érvényes jog a területi tartalomkorlátozással kapcsolatban. Tehát eh, csak a, nem a szerzői joghoz kapcsolati szerzői jogokról beszéltem előtte. Az utolsó megjegyzésem az alkalmazandó törvényeket illeten. Eh, szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy az én eh, javaslatom a Róm egyet, tehát a Róma egyet et nem érinti. Csak sokkal világosabb jogi helyzetet terem, hogyha szeretnének szeretnék tájékoztatni a fogyasztókat, amikor értékesíteni akarnak. Ez megfelel Pascal vélemények is. A nyolc a, a cikket ezzel megerősítjük, mert a rendelkezések világosá teszik, hogyha a kereskedő gyakorlata nem felel meg a kijelentésüknek, vagy pontosan nincsen ilyen kijelentés, akkor a fogyasztó követélheti a e, Róma 1-es 6-os cikkét. Tehát nagyon fontos, hogy világosabbá tegyük ezt mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára, amely minden kettőjük számára e, hasznos lesz. Tehát nem egy, egymással szemben történik ez. És remélem, hogy e, egyetértenek ezzel a kompromisszummal, és támogatni tudják azt is, hogy egy mélyreható elemzést folytassunk a Róma 1-es rendelkezését, illetően a felülvizsgált részeként, amelyet a bizonyos módosítókban javasoltak. Ezek voltak a fő kérdések, amelyekkel kapcsolatban remélem, hogy megtaláljuk a megfelelő kompromisszumot. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy van egy kis problémánk és az asszisztensek nem férnek el a terem hátuljában. Tudom, hogy a képviselők is elég sok sort foglalnak el, de kérem a titkárság valamelyik tagját, hogy ürítsen ki néhány asztalt, amit nem használnak képviselők, esetleg a képviselők mögött kiüríthetnénk néhány asztalt, hogy elférjenek az asszisztensek. Virginie Rozier, akik hátul szeretnének, hátul ülnek, és szeretnének asztalhoz kerülni, hogy könnyebben jegyzeteljenek, azokat most bátorítom, hogy üljenek előbbre. A szocialisták részéről Nikola Dante kap szót. Virginie levelét szeretném felolvasni. Elnézést kér tőlünk, hogy nem tud itt lenni. Köszönetet mond a jelentéstevődek a kompromisszumos módosítókért. Reméli, hogy az a többi árnyék jelentéstevővel sikerül kiegyensúlyozott megállapodásra jutni, de még van néhány problematikus pont. Virginie nagyra értékeli azt a döntést, hogy a hatály alól kivesszük a business to consumer üzlet és fogyasztó közötti kapcsolatot, illetve néhány koncepciónak a definícióját pontosítjuk. Például a diszkriminációmentesség elve, illetve a tartózkodás helye. Hangsúlyozza azt is, hogy a területiség elve nem halljuk az angol tolmácsolást. Kérem, esetleg a mikrofon tegyék közelebb a szájukhoz, vagy valaki csavarja fel a hangerőt, mert nem lehet hallani az angol tolmácsolást. Kérem, folytassa. A területiség elve, hangsúlyoznám, a különböző kulturális központokban megóvandó a területiség, és a jogszabályok nagyon fontosak a szerzők kulcsfontosságú jogai szempontjából, hogy a munkájukat megfelelően tudjuk értékelni, és az is fontos, hogy a rendeletben az elektronikusan nyújtott szolgáltatások ne kerüljenek be. Azon szolgáltatásokra gondolok, amelyek az audiovizuális szolgáltatás nyújtására, illetve a kulturális munkák nyújtására vonatkoznak. A szerzői jogról szóló irányelven is dolgozunk, és nem lenne helyes olyan aspektusokról szólni ebben az irányelben, amely más fórumokkal ütközhet. Ezért az első értékelést öt évre érdemes lenne kiterjeszteni, hogy a szektorális jogszabályokat meg tudjuk vizsgálni. A 30 és 31-es kompromisszumokat újra kell tárgyalni, mert az egyetlen alkalmazható jog az az eladójé, és emlékeztetnünk kell arra, hogy az 1 és 1a a szerződéses szabadságot képviseli. Nem szabad az említett jogszabályok szövegtörzsétel eltérni. És a gyengébb felet áll ki általában a fogyasztó kell védenünk. A kompromisszumok közül 28-as kapcsán úgy érzem, hogy a jogi garanciák értelmezése, amit a 44-es is megtámogat, emlékezzen a digitális tartalmak és javak eladásáról szóló vitára. Nem szabad, hogy félre értelmezzék a törvényeket, vagy konfliktusba kerüljenek azok egymással, hogy ne korlátozzuk a fogyasztók jogait. Annelien van Boyset. Vicky. Um, Köszönöm szépen, Viki. Úgy gondolom, hogy már elhangzott elég sok minden a geoblocking témában. Voltak politikai jellegű, technikai jellegű üléseink is, és ebből is kiderül, hogy nem egyszerű anyag ez. Eléggé sok pont nyitott még, és ezekről pedig tovább is kell tárgyalnunk. Tehát a kompromisszumokkal lehetünk elégedettek, és én is szeretnék köszönni, szeretnék köszönetet mondani az előadónak, árnyék előadóknak. Tehát most nézzük meg az anyag hatáját. Tehát itt a horizontális hatályt vállalhatjuk, Arról van szó, hogy ezek a jogszabályok a fogyasztókat állítják a középpontba. Ez az első megjegyzésem. Másodszorban nagyon fontos az, hogy jogbiztonság legyen, és hogy a visszaélések ellen fellépjünk, mindig el kell kerülnünk azt, hogy ne legyen egy olyan helyzet, hogy csökken a határokon átnyúló kereskedelem, mert a résztvevők nem ismerik a jogaikat. Tehát az online kereskedelem, tehát a biztonsággal függ össze. A hatályról már elég sokat mondtam, azt is említettem, hogy nem szorgalmazom azt, hogy az audiovizuális és nem audiovizuális szerzői jogi tartalmakra vonatkozóan, és már azt is elmondtam, hogy miért. Az előadó a nem audiovizuális területre is kiterjeszteni a hatályt, és a szerzett jogokról is szól. Ezen a téren nyitottak vagyunk a kompromisszumra, tehát esetleg kiterjesztjük a hatályt a nem audiovizuális tartalmakra is. Tehát ezeket is bevonnánk, de cserébe szeretnénk, hogyha az audiovizuális tartalmakat kivegyék a hatályból. Tehát nem szabad, hogy az legyen, hogy az audiovizuális tartalmak az irányelv hatája alá tartozzanak. Már hallottuk hogy itt nagyon specifikus alapokon nyugszik ez a joganyag, mint például a területiség, és szerintem nem megfelelő ezt megváltoztatni. Végezetül pedig még egy megjegyzés. Nem értem, hogy miért van szükség itt még egy plusz meghatározásra, hiszen ez megint egy olyan blokkolt előugró ablak, amely összezavarhatja a fogyasztót, tehát szerintem eléggé sok az előreugró ablakoknál a fogyasztók részéről az összezavarodás, de nagyon fontos az, hogy a fogyasztók is megnézzék ezt a honlapot. Tehát valahogy máshogy is lehetne a fogyasztót informálni, hogy most egy másik honlapra tévedt. Még nagyon sok részletes dolog van itt még az előreugló ablakokról, hogy hogyan kerülhető el, hogy még bonyolultabb legyen a dolog. Tehát lehetőleg kiegészítő előírásokat alkossunk. Tícs köszönöm szépen. Elnök asszony, ezen a ponton csak egy elsődleges reakciót adhatok. Tehát semmi, semmi jött, amit Ruzsa még nem hallott a részemről. Nem értjük, hogy a B2B-t hogyan zárjuk ki. Tehát igazából itt a végfogyasztó érdeke áll előtérben, és az egyes kompromisszumot nem tudjuk támogatni. A B2B a szolgáltatási irányelv hatája alatt van, ezzel a melléklettel. Tehát igazából nem látom az okát, hogy miért ne vonjuk ezt be. A kettes kompromisszum esetében üdvözöltük volna a 254-es módosítónkat, a hármas kompromisszum esetében nem fogadhatjuk el, hogy itt korlátozott a hatály. Azt szeretnénk, hogy az audiovizuális és a közlekedés is itt legyen. Természetesen itt külön fogunk szavazni, részenként fogunk szavazni a kompromisszum érdekében. Ugyanezen okból tudjuk támogatni elvben a négyes, módosító, a négyes kompromisszumot, de a hármas kompromisszum módosítója értelmében majd meglátjuk, és szerintem itt supplement és nem komplement szót kellene a 20-as cikkben használni. Tehát igazából ez a szolgáltatási irányelv kiegészítése. A hetes kompromisszum esetében tudnunk kellene, hogy a gyakorlati hatás ennek itt micsoda, hiszen nem akarunk itt kiskapukat nyitni. A nyolcas kompromisszum, hálás lennék, hogyha megtudhatnám, hogy itt hol van jogos diszkrimináció. Tehát itt van egy jogos diszkrimináció, justified discrimination. Engem ez összezavar. Nem támogatjuk a 10-11-13-as kompromisszumokat. Épp éppen azért, amiért a hármas kompromisszumra fenntartásaink vannak. Tehát a 14A kompromisszumra is vonatkozik ez. Az ALDE üdvözli a 17-es, 19-es kompromisszumot, és teljes mértékben támogatjuk a 21 és a 24-es kompromisszumot. Ami a 31-es kompromisszuma vonatkozik, nem tudjuk ilyen állapotban támogatni, az ALDE meg van győződve, hogy eh, a jogi fikciót felvétele lenne a legegyszerűbb megoldás az összes fél tekintetében, hiszen megadja a kereskedőknek, hogy könnyebb legyen lehetőségük, viszont a fogyasztók jogait nem csorbítja. Tehát még ezt nem fogadtuk el a jelentésében. Nem kommentáltuk a kompromisszumok a további kompromisszumokat ebben a szakaszban, tehát szerintem jó irányba indulunk el bizonyos tekintetben, de még nagyon sok mindent kell tenni. És a részünkről a fő üzenet az, hogy nem akarunk egy olyan tehát nem akarunk egy olyan piaci szegmentációt, amely a nagy piaci részvevőknek kedvez. Tehát mi a kisebb piaci résztvevőket szeretnénk támogatni, és nem akarjuk a fogyasztói jogokat csorbítani, például a repülő utasok esetében. Köszönöm. Denis Tion. Uh, Elnök asszony. Hálás vagyok a jelentéstevőnek, hogy olyan sok kompromisszumot tudok uh, támogatni. Ugyanakkor nyilván vannak alapvető kérdések is. Először is az eredeti uh, Eh, álláspontom ugyanaz volt, mint az ALDE, a B2B, tehát a két üzleti vállalkozás közötti eh, kapcsolatot illetően. Ez egy furcsa eh, álláspont, ugyanis a, a kis, nagyobb kiskereskedők kértek arra, hogy én ezt támogassam. Úgy tűnik, hogy számukra fontos, hogy ez itt ebben benne legyen, és nem látom annak okát, hogy miért ne lehetne ezt belevenni. Tehát én ezt megígértem nekik. Nyilvánvalóan lehetünk rugalmasok, hogy konszenzust elérünk. A szolgáltatási irányelv és ezen rendelet közötti kapcsolatot illetően még mindig nem egészen értem, ugyanis azt hiszem, hogy a fő cikkei ennek a rendeletnek kiegészíti, ugyanakkor az egy A-val kapcsolatban van egy konfliktus, és akkor ez a rendelet érvényesül elsősorban a jogi szolgálatnak, nem tudom, hogy hogyan lehetne kérni a segítségét, ugyanis a konfliktusban ellentmondásban áll a két cikk. A jogot illetően még mindig problémát jelent, hogy a az árak a különböző tagállamokban, tehát a szerzői jogi költségek mások. És még mindig fennáll az, hogy a kisebb kreatív cégek úgy, érezzi, úgy érzik, hogy ez hátrányosan érinti őket. Tehát az árnyék jelentéstevők ezzel még foglalkozni kell a 2 per 2 per elvel kapcsolatban a víz, gáz és áram szolgáltatást illeten. Nyilván a vízzel kapcsolatban értem, hogy a kisebb mennyiségeket is értékesíthetnek, és aztán vannak ilyen gázpalackok is, de az elektromos áramot illetően ezt nem egészen értem, tehát ezt meg kéne világítani, mert ez egy érzékeny kérdés. Aztán van egy kérdés, amit az árnyék jelentéstevők ülésén meg kell vet, beszélnünk, az a jogi hézag, a preambulum bekezdés 3 cikkében a 22-es módosító val kapcsolatban a jelentéstevő egyetért a bizottsággal abban, hogy még mindig lehetnek olyan tevékenységek a tagállamokban, amelyeket bizonyos fogyasztói csoportok felé irányítanak. De ezt mindig fel lehet használni a folyaszok ellen, hogyha bizonyos terméket meg akarnak vásárolni, mert mindig lehetne azt mondani, hogy ezt a tevékenységet csak bizonyos tagállamoknak szántuk. Tehát nem tudom, hogy ezt a hátrányos megkülönböztetést a nemzetiség alapján hogyan lehetne megszüntetni. Nem említettem az összes kompromisszumos módosítót, amit támogatni tudunk, de a legtöbbet tudjuk, és a, az árnyékjelentéstevők ülésén nyilván lesznek még majd más megjegyzéseink is. Köszönöm. Csillére Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet mondok a kompromisszumos módosító tervezetekért. Persze ezek még csak elsődleges hozzászólások, úgyhogy a frakción kulcs prioritásaira szeretnék összpontosítani. Az első a szerzőjoggal védett tartalom. A geoblokkolás problémáját nem lehet megoldani akkor, hogyha nem a licenc probléma, vagy nem a szerzői jogi jogszabályok által okozott probléma okozta. A jelentésben akkor tudunk ezzel fogalmazni, ezzel foglalkozni a területi alapú tartalomkorlátozásra a szerzői jog értelmében, esetében, hogyha a szerzői jogi törvényekbe az nem ütközik. Aztán a GOE számára fontos, hogyha a szerzői joggal védett tartalmakat is bevesszük, akkor az árbeli diszkriminációt nem tudjuk alkalmazni. Hát pont ez a lényege a területi alapú tartalomkorlátozás megszüntetésének, hogy a kereskedők ne diszkrimináljanak tisztességtelenül a fogyasztók között. Úgyhogy bármilyen diszkrimináció, hogyha csak a profit maximalizálására irányul, akkor azt meg kellene tiltani, el kell kerülni. A hozzáférés biztosítása nem diszkriminatív módon, ez a cél. Nagyon örülök annak, hogy hallom, hogy az LCR e is rugalmasságot mutat-e ponttal kapcsolatban. Praktikus megoldásra lesz szükség, és számomra mióta a, csak a licenszer rendelkező szerzőjoggal védett jogszabályokat, vagy termékeket vennénk be, függetlenül attól, hogy audiovizuális vagy nem, az audiovizuális médiákra nem kell, hogy ez vonatkozzon, mert van irányelv, ami ezt lefedi. Ennek a folyamatban lévő reformja azonban a geoblokkolásra nem vonatkozik, úgyhogy mégiscsak legyünk óvatosak, és még egy pont, ami fontos számunkra, figyelembe véve a tanács szövegét, a passzív értékesítésről szóló hatodik cikk. Nagy probléma számunkra, hogy a tanács az első javaslatában hatékonyan egy jó kézagot teremt a luxusipar számára kedvező ez, legyünk nagyon óvatosak. És ahogy a jelentéstevő is javasolta, a hatodik cikk tekintetében bizonyosodjunk meg arról, hogy nem, nem születik el jókézag, legyünk kemények a tanácssal, és a már is létező versenyszabályokat nem szabad most gyengíteni és aláásni a luxusipar érdekében. Szerintem itt tudnánk a fogyasztóknak különösen jelentős hozzáadott értéket produkálni, és egy olyan rendeletet alkotni, ami javítja a helyzetet, ahelyett, hogy újabb joghézagokat hoz létre, amit a kereskedők ki tudnak használni. Köszönöm. Kíván-e bárki más hozzászólni? Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek is. A területi alapú tartalomkorlátozás kapcsán természetesen nagyon sokat tennivaló. Az újra orientálás, hogyha például spanyol autót Olaszországban akarnék megvenni, lehet, hogy jobb árat kapnék. De vannak olyan elemek is, amelyekkel kapcsolatban nem tudtunk megállapodni. Például a szerzői jog ide tartozik. Egy nagyon egyszerű példát mondanék. Itt az a kockázat merül fel, hogy a fogyasztóknak kedvezve másoknak kárt okozunk. Mondjuk képzeljünk el egy angol zenészt, aki a Spotify-on keresztül is terjeszti a zenéjét. Egy katalógust. Fogyasztói szempontból praktikusnak tűnik, de mi van az érem másik oldalán? Azok a társaságok, akik a jogokat birtokolják és kezelik, és akik ebből pénzt keresnek, hogyan és milyen módon tudják az előfizetést megváltoztatni. Vagy pedig valami másik jobb ajánlatot kell, hogy keressenek a fogyasztók, hogyha ezek a szolgáltatók elkezdenek árat emelni. Azt gondolom, hogy ez lenne a legjobb, hogyha elmélyült vitát folytatnánk erről, hiszen szerintem még túl korai végső döntést meghozni. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, ez a kis gazdasági szereplők és az ő védelmüknek a kérdése. Hallottuk azt, hogy azt a lehetőséget akarjuk megadni a vásárlónak, hogy úgy tudjon hozzájutni egy áruhoz, hogy ezt egy online kereskedőtől veszi meg. De mondjuk, hogyha itt egy kicsi eladóról van szó, akkor lehetséges, hogy ő nehéz helyzetben találja magát, mert mondjuk a fogyasztó nem fizette ki az árat. És ebben a pillanatban nyilván nem fogja akarni egy olyan tagállamban értékesíteni az árucikkeket, ahol nem tudja a fizetést ellenőrizni. Úgyhogy akkor a vásárló tagállamába kéne, hogy elutazzon az eladó, hogy érvényt szerezzen a jogának és kifizetesse az árut. Hát véleményünk szerint ez rendkívül bonyolult a kicsi vállalkozók számára, és hátrányba kerülnek. Úgyhogy kompromisszummal kéne tudni megoldani ezt a problémát. 11.25-kor abba kell, hogy hagyjuk ennek a témának a megvitatását, illetve az egész munkát, úgyhogy most a fennmaradó négy felszólalunk másfél, másfél percet kap Evelyn Gebhardt. Köszönöm szépen. Egy pontra koncentrálok, amely nagyon fontos számomra. Ez pedig a 8 a 9 -e módosító, hiszen itt igazából az illetékes bíróság eddigi gyakorlatának megfordítása. Én ezt nem tudom elfogadni, és nem is akarom. Hiszen ez támadás a fogyasztók jogai ellen. Példátlan támadás. Eddig nagyon jó szabályzásunk volt, és hogyha a néppárt azt mondja, hogy teljes harmonizációt akar, akkor nem értem, hogy az illetékes bíróság miért ne a fogyasztó lakhelye szerinti bíróság legyen. Tehát, hogyha az Európai Unión kívül lakó, tehát az európai polgárok, akik az Európai Unión kívülről vásárolnak, milyen jogvédelemben részesülnek. Kicsit furcsa, hogy az EU-s kereskedők hátrányt szenvednek a harmadik országbeli kereskedőkkel szemben. Ez pedig nem jó. Harmadsorban pedig felteszem magamnak a kérdést, hogy megvizsgáljuk-e, hogy ez egyáltalán működik, hogy egyszer a rendelete megváltoztatjuk az illetékes bíróságot, úgyhogy más nem változtatunk meg. Köszönöm. Nikola Danti, egészen röviden. Minden jót kívánok a előadónak, hiszen nagyon sok dolga lesz, és nagyon fontos ez a ciklus, a célunk megvalósítása érdekében. És a fogyasztónak pedig világos jelzéseket szeretnénk adni. Éppen ezért nagy figyelemmel kell kísérnünk mindent, hiszen itt a szerzői jogról szó van, és de egyéb jogvédelemről, fogyasztói jogok védelméről. Tehát ahogy említettük, Róm egyesről van szó, tehát az egész nagyon összetett. De én úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kellene kísérelnünk azt, hogy ezeket a követelményeket valahogy összhangba hozzuk egymással. Tehát a fogyasztók jogainak a védelme az egyik szempont, másrészt pedig természetesen eh, valamit fel is kell kínálnunk a fogyasztóknak. Éppen ezért remélem, hogy jó kompromisszumot találunk, amely mindent figyelembe vesz, amit hallottunk. Köszönöm. Martin Lockel. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy nem értettem pontosan, hogy ez a kompromisszum miről szól. A kérdés arról szól, hogy uh, itt egy alap, hogy itt egy uh, elsérül. És elmondták többen, hogy uh, itt ezeket a szabályokat nem lehet feltétlenül minden tagállamban alkalmazni. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha én vezetek egy autót, de más mondja meg, hogy hova menjek. És a nagyvállalatok javára hajtja a vizet, malmára hajtja a vizet, véleményem szerint. Nagyon fontos, hogy ezeket a jogokat összehangoljuk. A kérdés az, hogy tisztáznunk kell a vállalatoknak a szerepét, kis és nagy vállalatoknak. Köszönöm. Szeretem volna megjegyezni, amit Titer mondott. Tehát igen, legyünk óvatosak itt a szerzői joggal, a kivételekkel. Tehát nagyon fontos az, hogy a nagy, a nagyoknak is megfelelő jogot adjunk, de ez ne jelentse azt, hogy egyidejűleg a kisebbeknek, a kisebb vállalatoknak, szolgáltatóknak rosszabb legyen. Tehát vannak mikroszolgáltatók, és a mikroszolgáltatónak pedig nem kell igazolni minden egyes ügyfél földrajzi helyét. Tehát ez szerintem nyilvánvaló. Tehát nekik nem kell ezt explicit módon megtenni. Különben ez bizonytalanság. Bizonytalanságot szülne a kis szolgáltatóknak. Még van néhány percünk, nem tudom, hogy a bizottság szeretne valamit mondani, kettő percet kap. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon gyors leszek. Köszönöm ezt a nagyon érdekes vitát. Két aspektust hangsúlyoznék ki, az alkalmazandó jogot és a szerzői jogot. Tehát az alkalmazandó jog esetében tudomásul vettük az előadó pozícióját, és felismerik annak a szükségét, hogy garantálni kell a kereskedők számára a maximális biztonságot, átláthatóságot, még akkor is, hogyha nem céloznak meg fogyasztókat a területükön kívül. És azt is szeretném elmondani, hogy a hatály kiterjesztését tekintve egy saját tanulmányunk is van a nem audiovizuális, nem audiovizuális digitális média tekintetében, tehát, hogy hogyan legyen ez hozzáférhető határokon átnyúló módon. Tehát folytatjuk a konstruktív együttműködésünket a parlamenttel, és a parlamenttel várjuk a további együttműködést, de ennyit szerettem volna mondani. Rúzsa? Egy fél perc, igen. Köszönöm szépen. Az összes megjegyzés igaz, hogy néhányat már hallottunk, és nem tudom az összeset sem megválaszolni, de egy dolgot aláhúznék. Tehát nem tarthatjuk fenn ezeket a szélsőséges álláspontokat, tehát, hogy itt audiovizuális tartalmak, nem audiovizuális tartalmak, és egy olyan módszert javasolok, amely általában működik, tehát inkább kisebb lépésekkel haladjunk, és nézzük meg, hogy működnek-e. Legyen egy világos szövegünk, és a végrehajtást se kényszerítsük, mindenképpen beszélünk róla. Én nem akarok itt egyéb jogalkotási anyagokba belekontárkodni, Csupán azt hangsúlyozom, hogy figyelembe veszem az Európai Bíróság legújabb határozatát, hogy a felelősségvállalás nem lehet aránytalan. És kérem, emlékezzen rá mindenki, hogy a szolgáltatás irányelvben is foglalkozunk ezzel. És az utolsó megjegyzésem Evelyn címére, már beszéltünk erről, amikor Pascal bemutatta a saját jelentését. A fogyasztók hozzáférést szeretnének. Róza, a tolmácsok befejezik. Nagyon szépen köszönöm, de csak a mondatot végigmondom. Kedves tolmácsok, vannak fogyasztóvédelmi törvények minden a 28 tagállamban. És megpróbáljuk kinyitni a piacot, majd beszélünk erről. Köszönöm nem csak a tagoknak, hanem mindenkinek, akik együttműködnek velünk, a tolmácsoknak is. Köszönöm.